második bekezdéssel kezdeném. Itt én is benyújtottam módosító indítványokat, arra irányuló, hogy töröljük ezeket a cikkeket. Ezeket gyorsan felsorolnám. Azt gondolom, hogy a visszaélésszerű szerződéses kapcsolatok ellen fel kell lépni, ugyanakkor nem feltétlen kell konkrét eseteket említeni, vagy olyan országokat, amelyeknek már vannak ilyen intézkedései. Itt a Liborra és a Viborra gondolok. Ami pedig a 13. pontot illeti, ez egy lényegi kérdés. A fogyasztók védelme nem múlhat azon, hogy a nagyvállalatok üzemi tanácsai foglalkozanak ezekkel a kérdésekkel, hiszen ezeknek a tanácsoknak a 20%-a a pénzügyi szektorban érintett. Én itt nem pártolom a fogyasztók és az üzleti irányítás összeolvasztását. Ezt természetesen még meg kell vitatni. Ami pedig a többi módosító elemet illeti, azt is javasoltam, hogy töröljük a 15. bekezdést, ami a fellebezési mechanizmusokról szól és az alternatív vitarendezés eszközeiről. Természetesen nem arról van szó, hogy ne értenék egyet az alapgondolattal, hanem azt gondolom, hogy amit, amiről itt szó van, az nem felel meg annak, amit a bizottságunkban már megszavaznunk. Megszavaztunk. De láttam, hogy nyolc módosítót nyújtottak be a kollégák is ezzel a szöveggel kapcsolatban, és biztos vagyok benne, hogy ahogy azt az előadó is mondta néhány perccel ezelőtt, biztosan tudunk majd kompromisszumot találni a jövő heti ülésen, amiben erről az ágazatról fogunk beszélni. És vannak még fontos pontok, amelyekkel kapcsolatban nem törlést javasoltam, hanem éppen ellenkezőleg szeretnék még beilleszteni valamit. Néppárti kollégákkal közösen javasoltunk módosításokat a fogyasztók tájékoztatása területén. Tehát különösen a negyedik ponthoz kapcsolódik ez, valóban meg kell fontolni azt, hogy az információt mennyire lehet célzottan eljutatni, és nem eshetünk abba a csapdába, hogy mindig több információt, mindig több adatot szeretnénk a fogyasztókra ömleszteni. Ugyanis egy bizonyos pont után ez már nem lesz fogyasztható az érintettek számára. De rendkívül fontos érvek vannak az összehasonlító oldalak és hasonló eszközök támogatása mellett. És javasoltam egy módosítót azzal kapcsolatban is, hogy a fogyasztók jogait ne csak a fogyasztói szervezetek, hanem maguk a vállalatok is védjék. Hiszen a vállalkozók nem ismerik a fogyasztók jogait és a kapcsolódó jogszabályokat. A vállalkozások a termékekre és a szolgáltatásokra koncentrálnak, és nem a fogyasztók jogaira és azt gondolom, hogy ha erre ráirányítanánk a vállalkozások figyelmét, akkor el lehetne kerülni sok fogyasztóvédelmi esetet. A 206-os módosító a 16. bekezdéssel foglalkozik, az új fogyasztói módszerekkel, a fenntartható fogyasztással foglalkozik. Foglalkozunk el az, hogy milyen lesz a holnap fogyasztása a mi társadalmainkban, amik már így is erőteljesen fogyasztóivá váltak. Fontos megismerni a termékek eh, hosszú eh, élettartamának a hosszát, foglalkozni kell az újrahasznosítással, és el kell kerülni a pazarlást. Ezeket tehát mind figyelembe kell venni. És eh, zárásképp hadd mondjam el, hogy Mindez természetesen a 2011-2020 közötti többéves pénzügyi kereten belül kell majd végrehajtani. Ez egy nagyon kemény korlát lesz, az intézményközi kapcsolatokban is egy igen nehéz kérdés ez mostanában. A 17. bekezdés pontosítja, hogy az előadó által helyesnek nevezett finanszírozás megvalósul. Ezt én a módosítomban nem kellően alátámasztottnak neveztem, ugyanis nem szabad, hogy a jelenlegi nézeteltérések negatívan csapódjanak le az európai költségvetésben, de ami megdöbbent az, hogy egyes kollégák, különösen a néppártiak módosítói egyszerűen törölni szeretnék ezt a bekezdést. Én semmiképpen nem szeretném, hogyha ez a bekezdés eltűnne a szövegből, hiszen ez egy negatív jelet adna a, ebben a kontextusban, és a bizottság számára is azt jelezné, hogy nem támogatjuk kellőképpen ezt a témát. Noha ennek a programnak a keretében is azt gondolom, hogy lehet nagyon jó támogató intézkedéseket hozni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Rosfor úr. Néhány szót én is, hogy szóljak, elsősorban, mint árnyék előadója ennek a javaslatnak. Kanyeti asszonyjal szorosan együttműködtem, ugyanis nagyon sok mindenben egyetértettünk, hogy milyen pontokat kell, kérdéseket kell felvetni. Azt hiszem, hogy nagyon konkrét válaszokat adunk a bizottság javaslatára. És fontos, hogy ez a szakbizottság elsősorban azzal foglalkozzon, hogy mit is akarunk tenni, hol húzzuk meg a prioritásokat, mivel egészítjük ki a bizottság javaslatát. Valóban nagyon fontos mindez a fogyasztók eh, és az új cégek számára. Ne tévedjünk olyan területekre, amelyek az eredeti javaslatban nincsenek benne, csak eh, azt tudom, hogy a előadó szorosan együttműködik eh, velünk, és eh, a módosítók száma is azt támasztja alá, hogy mennyire komolyan vesszük a fogyasztóvédelmi politikában játszott szerepünket. Szeretnék még néhány konkrét kérdésre, felvetésre reagálni, illetve felvetni ezeket. Felhívom a szakbizottsági tagok eh, figyelmét ezekre a pontokra, és kérem a támogatásukat. Azt hiszem, hogy éberebbnek kell lennünk, amikor versenypolitikai szempontokkal is számolnunk kell a fogyasztóvédelmi politikában. Talán nem figyelünk eléggé oda arra, hogy a fogyasztókat milyen hátrányok érik akkor, hogyha megsértik a versenyjogi szabályokat. A DG verseny hatáskörébe tartozik persze sok minden, de időnként van nekik fogyasztóvédelmi rész, részlegük is, nem tudom, hogy ez még mindig megvan-e. Jelen pillanatban itt a parlamentben a az ekonos kollégák elsősorban olyan kérdésekkel foglalkoznak, amelyek a pénzügyi szolgáltatásokkal illetve az euró stabilizálásával függenek össze, és nem tudnak sok időt fordítani a versenypolitikai kérdéseknek. Gondolom, hogy a másik bizottság elnöke is egyetért ezzel, tehát ha nem is prioritás ez az ECON számára, azért nekünk is nagyon oda kell figyelni a versenypolitikára. Vannak fontos ügyek az online világban, az internet kapcsán, jogsértések, és azt hiszem, hogy ezeknek a jelentősége nagyon nagy lesz a gyakorlatban. Ezért nyomon kell követni, hogy mi történik ezeken a területeken amikor például ár összehasonlító eh, honlapokat úgy eh, reklamálnak, hogy ezek tökéletesen eh, független lapok, és a nagy választási lehetőséget kínálnak a fogyasztóknak. És hasonlóan az interneten keresztüli internetes reklámok sokszor a függetlenség jegyében kerülnek meghirdetésre, de a fogyasztóknak tudni kell, hogyha e mögött igazából valamilyen cég áll. Jelenleg az adatvédelemmel kapcsolatban is jelentős munka folyik, hogyan használják fel, vagy ennek vissza fogyasztók adataival, reklám vagy marketing célból. A brit fogyasztók egyik képviseleti szervezetétől valakivel beszélgettem, és ő elmondta, hogy feltártak olyan eseteket, amikor fogyasztók a profilukban lévő információk információk alapján azt tapasztalták, hogy más ajánlatot, más ár ajánlatot kaptak eh, annak függvényében, hogy mi volt a profiljukban. Hát biztos, hogy eh, ez is egy fogyasztóvédelmi kérdés. De nagyon sok új kihívás eh, áll még majd előttünk, és miután a digitális belső piacsal kapcsolatban sok területen zajlik a munka, ma délelőtt Bárgyi biztos is elmondta, hogy egy belső piaci kezdeményezéssel fog előállni a bizottság idén ősszel, és néhány fogyasztóvédelmi szemponttal kapcsolatban a Digi Sankot és a Digi Justice-t meg fogjuk hívni majd ide, hogy mondják el a véleményüket. Ez még um, nem érkezett el a végső szakaszba, folyik a munka, de gondoskodunk erre arra, hogy mi is időben rácsatlakozunk erre, ezekre a munkákra. Úgy érzem, hogy nem használjuk fel eléggé azokat a nagyon jó információkat, amelyeket a DJ Sankók gyűjt a fogyasztókkal kapcsolatos eredménytáblán keresztül. Néhány az információk egy részét a politika kialakításakor is felhasználják, de nem, talán nem kielégítő mértékben. Néhány gyakorlatias javaslatról még röviden. A közös kutatóközpont modell készítési munkálatokba fog fogni, a belső piac működését akarják modellezni. Azt hiszem Brüsszelben jövő héten lesz egy találkozó, amire én sajnos nem tudok elmenni, tulajdonképpen csak ma tájékoztattak erről, de miután ma délelőtt szavaztunk, hát még ez sem jutott el hozzám. De ma délelőtt volt egy találkozó erről a modellezési munkáról. Alapvetően a fogyasztók magatartását próbálják meg ilyen modellek segítségével jobban megérteni. Azt hiszem, hogy ilyesminek valóban helye lenne a fogyasztóvédelmi politikai kezdeményezésben. Ez csak néhány apró dolog volt, amelyekre szerettem volna felhívni az önök figyelmét. És az utolsó megjegyzésem, ami kapcsolódik néhány kollega módosító indítványához, a következő. Biztosítanunk kell azt is, hogy az információ áramlás zöggenőmentes legyen, a biztonságra vonatkozó információk, fogyasztó információk, mindig tudományos megalapozottságú információk alapján kell, hogy történjen az információ áramlás. Ezek eléggé horizontális jellegű kérdések, tehát több szolgálat munkáját is érintik, és pontosan meg kell határoznunk, hogy ezekkel a fontos kérdésekkel hogyan foglalkozzunk. Most pedig Kreutzmann úrnak adom meg a szót, nem? Ebben az esetben akkor talán Garces úr beleegyezik ebbe, akkor a bizottságnak adom meg a szót, vagy Panu asszony inkább először. Thank you very much, Chair, and thank you for your welcome. Köszönöm szépen, elnök úr, megköszönöm a ülés elején a üdvözlő szavait. Nagyon nagy megtiszteltés számomra, hogy itt lehetek. Tudom, hogy ismeri korábbi munkámat, is, örülök annak, hogy átvettem az itteni munkát, és azt hiszem, hogy ideális az, hogy fogyasztóvédelmi kérdésekkel kezdhetünk el ma, az első alkalom, hogy itt vagyok foglalkozni. A jelentésnek pontosan ugyanaz a célja, mint a mi, a, mi dokumentumunk célja is, tehát a fogyasztók védelme. Köszönetet mondok az árnyékelentős tevőknek is. Az összes észrevételüket figyelembe vesszük, Bizonyos észrevételeket már eljutottunk önökhöz. Manfredi asszony, aki a DG Justice-ból érkezett, szintén elkísért engem a fogyasztókkal, tehát ott is foglalkozik a bizottság. Néhány dologra szeretném fölhívni a figyelmet. Jogorvoslat. A jogorvoslat olyan terület, ahol fejlődik, változik a fogyasztóvédelmi kérdés. Tavaly decemberben az Európai Parlament, a tanács az alternatív vita megoldás, vagy itt rendezési kérdéssel kapcsolatban megegyezett. Örülünk azoknak a módosítóknak, amelyeknek az a célja, hogy világosabbá, érthetőbbé tegye ezt az eredeti szöveget a, az ODR-ADR kérdéssel kapcsolatban tehát örülök ezeknek. Itt két külön kezdeményezésről van szó, ezzel kapcsolatban a kollektív jogorvoslattal kapcsolatban értékelést tartunk, de a Szeretnék, szeretük volna azt elérni, hogyha, hogy látszódjon a szövegben, hogy az ADR-ODR-rel kapcsolatban már megvan a megegyezés. Aztán ott van a második a második egységes piaci rendelkezésre is utalnék, illetve a különböző átláthatósági jelentésekre is, amelyek a bankszámlákra vonatkoznak. Folyik a munka itt is, ezen változásoknak is szerepelni kéne a jelentésben. A tagállami helyzetet egyébként már kiértékeltük, az eredeti ö, bizottsági ajánlásoknak, hanem megfelelő ö, fogadatását is ide is ide venném. Termékbiztonság. Mint említettem, folyamatosan változik a helyzet. Múlt héten a bizottság elfogadott egy csomagot a piacfelügyeletről, illetve a termékbiztonságról február 13-án történt mindez szerintem. Ez is szerepelt a módosítókban, vagy a jelentésben aztán a forrásnál történő ellenőrzés, ez is nagyon fontos. Itt mindenképpen együtt kell működni a tagállamokban a, a különböző hatóságoknak, nekünk e, nincs arra lehetőségünk, hogy ezeket a, ezeket az ellenőrzéseket elvégezzük, de el kell érnünk azt, hogy megtörténjenek ezek az ellenőrzések. Fogyasztóvédelmi szervezetek ezeket támogatnunk kell, pénzügyi szinten is EU, e, be kell ezt tenni EU-s szinten, illetve lehetőséget kell számukra biztosítani tagállami szinten, vagy egy nyilvántartást kell -e számukra létrehozni. Hát ez nagyon komoly munkával járna, és nem tudom, hogy tényleg azt érnénk el vele, amit szeretnénk. Rászoruló fogyasztók, a módosítók ugyanolyan irányba mennek, mint a mi álláspontunk, tehát tágértelemben kell meghatározni. Fiatalok, illetve gyerek, gyerekek, illetve az idősek talán nem talán nem rászorulókról, vagy kényes helyzetben lévőkről kéne beszélni, fogyasztókról kéne beszélni, hanem ö, olyan helyzetekről, amikor, amikor egy ö, fogyasztónak érzékenyebb, vagy kényesebb lehet a helyzete. Minőségi kérdés. Természetesen rendkívül fontos dolog a, az élelmiszerek és a nem élelmiszer termékek biztonsága, ami az élelmiszer termékeket illeti erre vonatkozóan vannak mezőgazdasági jogszabályok, de a különböző élelmiszerek, a különböző hozzá valók vagy alkotó elemek kérdésében megvan erre a jogszabály, minden azon múlik, hogy a fogyasztók hogyan döntenek. Még egy dolog, ez a jelenlegi viták fényében nagyon fontos dolog, energia, energetika kérdése. Vannak olyan módosítók, amelyek erről szólnak. A hatodik polgári energia fórumon fölállítottunk egy, egy munkacsoportot, amely arról is szól, hogy hogyan hogy a fogyasztókat hogyan lehet bevonni az energiával kapcsolatos folyamatokba, tehát folyik a munka. Kommunikáció, tehát hogyan lehet a fogyasztói programot kommunikálni, ezt a tagállamokkal együtt tesszük, próbálunk egy előzetes értékelést kidolgozni, és aztán közösen a tagállamokkal megfelelően eljárni. Árak összehasonlítás, örülök, hogy előkerült ez. Fontos a téma, főleg most az európai fogyasztói csúcsra jövő hónapban kerül sor. Az erről szóló jelentést ott be fogjuk mutatni. Az érintett felekkel természetesen egyeztettünk, és mint említettem, ezen a csúcson fogjuk ezt bemutatni, és természetesen a szakbizottság elé is tárjuk ezt szívesen. Várjuk a fejleményeket a folyamatban, és reméljük mi hamarabb lezárt tudjuk le tudjuk zárni, és szívesen válaszolok bármilyen kérdésre. Köszönöm. Thank you very much indeed. Does Mrs. Manfredi also want to make some comments? Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném kihangsúlyozni azt, hogy teljesen egyetértünk önnel a tekintetben, hogy a digitális korszak fejlődése mennyire fontos. A bizottság véleményét közvetítve elmondhatom, hogy borzasztó sok segítséget nyújt nekünk az ön munkája abban a küzdelemben, amit az internet internetes bűnözés ellen teszünk. Március közepén, tehát jövő hónapban, mielőtt a fogyasztó védelmi csúcs találkozó lesz, le akarjuk zárni ezt a munkát. Nagyra értékelem a raportőr munkáját, és minden parlamenti képviselő munkáját, akik támogatják a fogyasztóvédelmi területen tett erőfeszítéseinket. Minden ágazatban vannak költségvetési korlátok, kevés az erőforrás, emberi és pénz, ezért az erőforrásainkat a prioritásokra kell koncentrálni. Ez a fogyasztóvédelmi program keret öt kulcsfontosságú gazdasági ágazatra koncentrál, ahol úgy gondoljuk, hogy különös nagy veszélyek fenyegetik a fogyasztókat. Szinte az összes módosító indítvány alátámasztja az ezzel kapcsolatos véleményünket. Ez nagyon fontos, mert itt Brüsszelben is kevés az emberi és fizikai erőforrás, ezért koncentrálni kell az erőfeszítéseinket. Utolsó megjegyzésem. Nagyon fontos tanulságokat vonhatunk le valamennyien olyan esetekből, mint például az, amit az alma vagy Apple esetnek hívunk, talán az újságban olvastak erről, és Reding asszony nemrégiben írt egy levelet az Unió összes miniszterének, és felhívta a figyelmüket arra, hogy új módon kell tudnunk kezelni vállalatok részéről megnyilvánuló visszaéléseket, amelyek nagyon sok nemzeti piacon élő fogyasztókat érintenek nagyon károsan. Egy új korszakba léptünk, és igaza van a képviselőnek, hogy a versenypolitika sok területét is be kell vonni a munkában, sokkal robosztusabb, erőteljesebb végrehajtási intézkedésekre van szükség, a parlamenttel és a tanácssal együtt mindent meg fogunk tenni, hogy sikeres legyen a jogérvényesítés, a végrehajtás. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy néhány új elemmel is gazdagította ezt a rendkívül tartalmas és érdekes vitát, és nyilván a stratégiát is még ki tudjuk majd elgészíteni ezekkel a nagyon hasznos szempontokkal, ami szakbizottságunk határozottan erre törekszik, és mindig egy együttműködünk a bizottsággal is. Most talán a az előadónk összefoglalja, hogy hol is tartunk most, és utána elmondom majd a határidőket is, de ezt megelőzően Gassez úré a szó ismét. Köszönöm, elnök úr! És köszönöm minden kollégának, aki hozzájárult ehhez a munkához. És bizonyára a módosítók még tovább fogják javítani a szöveget, illetve köszönöm a bizottságnak is a befektetett erőfeszítést, amivel elindították ezt a kezdeményezést, és köszönöm azt is, amivel hozzájárultak, és amit ma is hozzátettek a munkához azzal, hogy követték az üléseket. Ez a jelentés az Európai Fogyasztói Napirendről azért olyan fontos számunkra, a parlament számára, mert a polgárról, mint fogyasztóról beszélünk, és ebben az értelemben ők állnak ennek a kezdeményezésnek a középpontjában. Ők az alfája és omegája a mi munkánknak. Az első jelentésben, amit a bizottság eljutatott nekünk, kihangsúlyozta a holisztikus és a horizontális megközelítés rendkívüli fontosságát ebben a témában. Ennek alapján próbáljuk a lehető legjobbá tenni a parlamenti munkát is. A kollégák által benyújtott módosítók talán már tükröződnek tartalmi szinten is. És egyesekkel egyet is értek például azokkal, amelyek annak a szükségességére mutatnak rá, hogy meg kell erősíteni és javítani kell a fogyasztónak a joggyakorlási képességét, illetve el kell érni, hogy a piacon tudatosan léphessenek fel. Mindezt olyan mechanizmusokkal kell elérni, amelyek megfelelő képzéssel járnak együtt. És új dolgok is megjelentek a munka során, amelyek a fogyasztó előtt álló legnagyobb kihívásokkal foglalkoznak. A kereskedelem, az új technológiák, és a genetikailag módosított élelmiszerek. Mindezek olyan tudományos eredmények, amelyek egyre inkább hatással lesznek a jövőben is a fogyasztók életére, és ezért ezeknek tükröződniük kell a fogyasztói napirendben is, amit mi most itt elkészítünk. Ezért kiemelném, hogy a következő előadói és árnyék előadói ülésen remélhetőleg a lehető legtöbb pontban meg tudunk egyezni és elkészítjük a kompromisszumokat, hogyha tudjuk, amiket majd be fogunk nyújtani írásban is. Onnantól kezdve pedig bízom benne, hogy a lehető legjobb körülmények között leszünk ahhoz, hogy a bizottságunknak olyan kompromisszumos módosítókat nyújtsunk be, amelyek megfelelően betöltik majd a feladatukat. Köszönöm szépen, elnök úr. És az ütemterv, amit az imént említettem, akkor csak a dátumokra kellene még egyszer emlékeztetni. Ezek úgyis megjelennek a weboldalon. Köszönöm még egyszer, megköszönöm Garcés Ramonnak, hogy vezette a munkát, illetve megköszönöm az elnékelenítős tevők munkáját is. Nyilván a végeredmény nagyon jó lesz, köszönöm még egyszer. I think we can move on. Talán akkor térjünk rá. Elnézést. Kenyéte asszony, nem vettem észre. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék Rochefort úr felé fordulni, elmondani, hogy az új MFF-re miért szeretne utalni a, a néppárti frakció. A 17-es bekezdést töröltük, és aztán a 208-as módosítót írtuk meg helyette, azért, mert a 124-es módosító már szól erről. A néppárt meggyőződése, a frakció meggyőződése, hogy megfelelő finanszírozást, megfelelő költségvetést kell mindezen tevékenységek mellé rendelni. Köszönöm. I think you've satisfied Mr. Rochefort. That's good. Azt hiszem, Rochefort úr kíváncsiságát kielégítette. Akkor most térjünk rá a következő napi rendi pontra. Első eszmecsere. Egy nagyon fontos vélemény témájában a belső piacon történő elektronikus tranzakcióhoz kapcsolódó elektronikus azonosítás és megbízható szolgáltatások. A korábbi viták során A digitális belső piac mindenképpen nagyon nagy fontosságot élvez a szakbizottságon belül. Korábban az ipari szakbizottság foglalkozott ezzel a kérdéssel, most viszont sikerült velük megegyezni, hogy mi is foglalkozhassunk vele, hogy Gálló asszonynak nagyon fontos szerepe van ebben a folyamatban. És tudom, hogy Gálló asszony sokat ülésezett a Ipari Bizottság beli kollégával. Gálló asszonynak adom meg a szót, ez az első eszmecsere. Először fogjuk őt meghallgatni. Nem tudom, hogy a hatás vizsgálattal hogy áll, de itt van a bizottság, ha gondolja, akkor be, be tudja ezt mutatni. András Szervite a bizottság képviselője a DG Connectben a Task Force, Task Force vezetője. Tehát először megadnám a szót Gálló asszonynak, utána pedig, ha jól tudom, a bizottságnak lesz egy bemutatója, ugye? Jó, de a bevezető szavak erejéig megadom a szót Gálló asszonynak. Ja, effektívan. Köszönöm, elnök úr. Ez az ügy nagyon fontos, de az anyag erősen technikai jellegű, ezért van néhány kérdés, amit még a bizottsághoz kell intézni, ezért nagyon örülök, hogy én kaphattam elsőként szót. A rendelettervezet újdonságokat tartalmaz, amelyek igen nagy jelentőségűek, hiszen a létező jogszabályi kerettel, vagyis az 1999-es rendelethez képest az elektronikus aláírás új elektronikus bizalmi szolgáltatások az a cash és más szolgáltatásokra is lehetőséget ad, illetve az elektronikus dokumentumokat hatósági szinten is benyújthatóvá teszi. És hozzátenném, hogy az a döntés, hogy rendelet készül majd, nem egy önkényes választás. Ugyanakkor üdvözlöm a bizottságnak ezt a választását, ugyanis a 99-es rendeletnek nem volt megfelelő hatása a harmonizáció területén. Nemzeti szinten eltérő módon valósították meg a rendeletet, azért, mert a tagállamok eltérően értelmezték a rendeletet. Ez pedig egyértelművé tenné, hogy a, tette, hogy az interoperabilitással problémák vannak, és ez pedig a belső piac szétaprózottságához vezetett. Ezen kívül a 99-es irányelvben szereplő sztenderdek mára elavultak, a piac fejlettségéhez képest. A rendelettervezet célkitűzései egyértelműek, és nem is vagyunk olyan messze attól a témától, amit az imént megtárgyaltunk. Arról van szó, hogy a bizalom feltételeit meg kell teremteni a fogyasztók számára, és mindezt alapvetően egy digitális környezetben. Természetesen ezt az egységes digitális piacot is a kívánságainknak megfelelően kell kialakítani. Ezeknek a feltételéknek a megteremtése természetesen a személyes adatok védelmét is magában foglalja, ahogy azt az előző ügytárgyalása során is elmondták a kollégák. És van egy másik ügy is, amit én is jól ismerek, és rendkívül figyelmet kell fordítanunk erre, már csak azért is, mert ez a rendelet kapcsolatban lesz azzal, hogy személyesen mit teszünk a Juri Bizottságban az adatvédelem és a magánélet védelme területén, különösen a Privacy by Design területen, ami különösen lényeges kérdés. Ami az egységes digitális piac megvalósítását illeti, én megteszek mindent, hogy ez megfelelően történjen. De még nem értünk az út végére. Válaszolni néhány olyan kérdésre, amelyet feltettek nekem, és ezekkel kapcsolatban szeretném a bizottság válaszát is meghallgatni. Ami kölcsönös elismerést és elfogadást illeti, amit a bizottság bevezetett, ez jó döntés, hiszen megengedi valamennyi tagállamnak, amely már beruházott abba, hogy azonosítási eszközöket fejleszen ki, megőrizze a saját rendszerét. Mindazonáltal a hálózatbiztonság, illetve a képzés kulcseleme a digitális fejlődésnek. Ennél fogva a javasolt értesítési rendszer és az abban foglalt biztonsági sztenderdek nem megfelelőek. A javaslattal kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy be kell levezetni specifikációkat és minimálisan alkalmazandó szabályokat. Az Európai Távközlési Normák Intézete által bevezetett normák hivatkozási alapként szolgálhatnának. Azért mondom ezt, mert léteznek már olyan normák, amelyeket használhatnánk referenciaként, de amiket mégsem vettünk eddig figyelembe, és amelyek jelenthetnének, jelenthetnék a közös hivatkozási minimumot. A második pont, ami szintén kérdéseket vetett fel bennem, az azonosításhoz és az új bizalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódik, ami szintén így került be a szövegbe. Az euró ö, dátumhozás, a, ö, a cash és más kérdésekhez kapcsolódik. A tagállamok kölcsönösen elismernék az ilyen technikai ö, rendelkezéseket. Ez számomra egy jogbiztonsági kérdést is felvet. A tanúsítványok politikája, ami jogi, egységes jogi szempontból értelmezi ezeket, számomra kulcsfontosságú eleme lenne a fejlődésnek, és így lehetne ezeket az elektronikus bizalmi szolgáltatásokat a legjobban használni a kis- és középvállalkozásokban. És talán nem is kell önöket emlékeztetnem arra, hogy vizsgálódásunk során az elektronikus közbeszerzést is megfontoltuk. Most pedig a jogi aktusoknak kellene irányítaniuk a vita menetét. A harmadik felmerülő kérdés a szolgáltatás, a bizalmi szolgáltatások nyújtásának ellenőrzéséhez vagyis a 17. cikk első bekezdéséhez kapcsolódnak. Itt pedig az a kérdés vetődött fel, hogy innen hiányzik az a kötelezettség, hogy egy szolgáltatás nyújtása előtt engedélyt kelljen beszerezni. Például, hogyha az ellenőrző szervnek benyújtott számvevőszéki jelentés nem érvényes, vagyis hogyha negatív eredményt ad, akkor mi fog történni? Nagyon jó lenne, hogyha a bizottság pontosítaná ezeket a válaszokat. És emlékeztetnék még arra, hogy a 2010. június 16-ai és szeptember 21-ei megvitatásakor a parlament felszólította a bizottságot, hogy egy európai érvényesítési hatóságot hozzon létre. A 26. cikk bevezetésével a bizottság ezeket az érvényesítési szolgáltatásokat jogszabályba iktatja, de nem mondja meg konkrétan, hogy kinek kellene ezeket a szolgáltatásokat nyújtania, és szeretnék ezen a területen is pontosítást kapni. Végül pedig, még ha meg is értem, hogy ebben a szakbizottságban nem tudunk erről a végtelenségig vitatkozni a technikai specifikációkról, A technológia semlegesség szintén szerepet játszik ebben a rendeletben. De azt gondolom, hogy a delegált jogi aktusok és a végrehajtási jogi aktusok állandó alkalmazása túlságosan gyakori. És ezeket talán javítani lehetne olyan javaslatokkal, melyek értelmében a bizottságot tájékoztatnák a szabálysértésekről, és ezután kellene csak beavatkoznia. Ezzel le is zárnám az első eszmecserét, a beszámolómat, és utalnék a hatásköri ütközésre, amit ezzel az ügyel kapcsolatban feltártunk. Kezdetben a javaslatot az ITRE kapta meg, ezt elnökünk nagyon helyesen vitatta, ugyanis úgy gondolom, hogy a digitális belső piac a mi szakbizottságunkra tartozik, és miután az elnökök konferenciáján számos érvet vonultattak fel, az ITRE és a Júri közötti 51. cikk előtt még kaptunk egy 50. cikket az Itrével közösen, és hosszas, nehézkes tárgyalásokba bocsátkoztunk. Úgy vélem, hogy az a legjobb megoldás, ha támogatjuk ezt a megoldást, és remélem, hogy az árnyék előadók is velem értenek egyet. És most megragadnám az alkalmat, hogy köszönetet mondjak Háró elnök úrnak, aki ilyen remekül megvédte a bizottságunkat ebben az ügyben. És még egyszer mondanám, hogy várom a bizottság magyarázatát, ugyanis ez az ügy technikai jellege nem is vonható kétségbe, és nagyon sokan vagyunk ebben a parlamentben, és köszönöm mindazoknak, akik foglalkoztak ezzel az ügyel. Well, thank you very much for setting out some of the... Köszönöm szépen ezt a bevezetőt, és én is egyetértek azzal, hogy nagyon fontos ez a dolog, örülök annak, hogy önnek egy ilyen tapasztalt előadója lehet ennek a kérdésnek. Pendergast jó mag, Pendergast asszony, jó magam és Krajcman úr vagyunk rendtéstevők. Most talán hallgassuk meg Szervida urat a bizottságtól, hogy meghallgassuk a bizottság véleményét is. Tehát prezentációra kerül sor, miután ez az első eszmecsere. Gallo asszony bemutató jelent, tehát meghalljuk, adjuk a bizottságot, aztán Pendergast asszony jó magam, Krajcman úr fogunk hozzászólni, és aztán ismételten megadom a szót már Gáló asszonynak. Tessék, Szervide úr! Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mrs. Rapporteur. And... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen. Jelentéstevő az, hogy mindenkinek jó napot kívánok. A mai napon szeretném ezt a javaslatot ismertetni, próbálom a rám szabott időt értelmesen kihasználni, hogy elmagyarázzam, miről is szól ez a javaslat, illetve Galló asszony kérdésére próbálok válaszolni. A prezentáció végén pedig utalnék azokra a dolgokra, amelyek eredetileg nem voltak benne a prezentációban. Miért is van szükség erre a javaslatra, erre a rendelettervezetre? Hát részben ezt már elmondta a jelentéstevő hogy fragmentált volt az eddigi jogszabálykörnyezet. Ez vitathatatlan tény. A másik dolog, a nagyon fontos számunkra, megpróbáljuk azt elérni, hogy meg, hogy értelme legyen annak a nagyon komoly beruházásnak, amit a tagállamok tettek, hogy az elektronikus aláírás keret, keretet és ezeknek a technikai köz, következményeit működőképessé tegyék tagállami szinten. A 99-es jogszabálynak nem az volt a célja, hogy a, ugye, tagállami kérdéseket lefedje, hanem az volt a célja, hogy olyan, cél, olyan piacot hozzon létre, amely amelyen belül az elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosítás megbízható szolgáltatásokat eredményez, tehát hogy az emberek bízzanak a digitális piacban. Ez volt az akkori környezet. Reméljük, hogy jól választottuk ki a jogszabály típusát, tehát hogy ebből rendelet lesz, és mint említettem, megpróbáljuk a fragmentált jelleget megoldani, kiküszöbölni. Még egy dolog, amit kiemelnék, 99-ből származik az irányelv, azóta sok víz lefolyt a Dunán, és én már nem csak elektronikus azonosításról beszélünk, hanem megbízható szolgáltatásokról is. Tehát a digitális környezetben a megbízhatóságot kell előtérbe helyezni. tudatában vagyunk annak, hogy amint azonosításról kezdünk el beszélni, akkor nagyon ingonyványos talajra érünk, tagállami hatáskörbe tartozik az elektronikus azonosítás kérdése, ezzel nem harmonizált keretet próbálunk létrehozni. Csupán lehetővé kívánjuk azt tenni, 16 olyan tagállam van, ahol már létezik erre vonatkozó jogszabály, és ahol a közszolgáltatásokhoz elektronikus módon tudnak hozzáférni az állampolgárok, vagy online szolgáltatások, illetve előfordul az is, hogy az ő hatáskorukon kívül tudnak hozzáférni a polgárok ezeket a szolgáltatás Nagyon fontosnak tartom azt, hogy kölcsönösen elismerjük az elektronikus azonosítást, hogy az online szolgáltatásokhoz hozzáférhessenek a polgárok. Ez ennek a 114-es cikka jogi alapja, és úgy véljük, hogy a jogi keretnek az is célja, hogy jogbiztonságot hozzon létre, hogy több szolgáltatás jöjjön egynek nyomán létre, illetve nagyobb mértékben, illetve megbízhatóbbak legyenek ezek a szolgáltatások. Jelentéstek azt, hogy már utalt rá, hogy lépéseket tettünk már, a, tehát haladtunk, előre léptünk az elektronikus azonosítás irányelv óta, Tehát megpróbáltuk a tagállami jogi szabályokat felmérni, megvizsgálni azokat a tagállamokat, ahol elismerték ugyan az elektronikus azonosítás fontosságát, de nem feltétlenül úgy működött ez, ahogy arra szükség lenne a fogyasztók, ahogy arra a fogyasztók számítanak, vagy ahogy a különböző vállalkozások, vagy, vagy közigazgatási szolgáltatások ezt igényelnék. Ezzel is próbáltunk foglalkozni, az, az, az, aztán a timestamping-el, az elektronikus szállítás kérdésével, aztán a különböző elektronikus dokumentumokhoz való hozzáférés, illetve a weboldalak érvényesítése. A határokon átnyúló tranzakciók kérdésére is gondoltunk. Ez persze nem lenne működőképes, hogyha nem lenne jogbiztonság a vállalatok között, a fogyasztók és a kormány között, vagy a fogyasztók és a vállalatok között. Tehát tudnunk kell, hogy kivel is beszélünk, amikor elektronikus kapcsolatban állunk valakivel. Tehát tudnunk kell, hogy ez websájtnak pontosan mi az eredete, mi, az, mi a valós kapcsolat a weboldal mögött, milyen szervhez kapcsolódik. Ez azt hiszem, hogy sokkal kényelmesebbé teszik az életet, megbízhatóbbak lesznek ezek a szolgáltatások, és egyszerűbbek, könnyedebbek lesznek az administratív folyamatok, akár távolról is meg lehet tenni sok administratív lépést, nem kell megjelenni, és elektronikus azonosításon keresztül meg lehet ezt tenni, elkerülhetjük azt a problémát, hogy egy más által birtokolt azonosítást mi is felhasználjuk. Tehát elképzelhető, hogy már, elképzelhető, hogy már vannak elektronikus azonosító rendszerek, de nincs meg a jogalap. Vállalatok számára nagyon fontos az, hogy nem csak Európán belül, hanem az egész világgal fel tudjuk venni a kapcsolatot elektronikus azonosítás útján, hogyha megfelelően megbízható szolgáltatásokat, környezetet hozunk létre, ahol megvan a jogbiztonság, megvan a biztonság, elszámoltatható és kényelmes is, akkor azt hiszem, hogy ez mindenképpen hasznos lehet az ele- a nemzetközi kapcsolatok szempontjából is. Azt hiszem, hogy az információs technológia Európán versenyképességének egyik motorja, és a KKV-kra külön utalnék. Ez képezi ugyanis növekedésünk legfőbb szempontját. Van itt még egy dolog, amiről nem szeretnék túl sokat beszélni, csak néhány dolgot elmagyaráznék, hogy miért ideálisan hogyan működne ez a dolog. Hogyha valaki a digitális belső piacot teljes mértékben ki akarja használni, akkor milyen lehetőségei? Annak például adóbevallás során lehet ezt használni, ez mondjuk nem mindenkinek a kedvenc tevékenysége, de talán kényelmesebb, kényelmesebbé, illetve megbízhatóbbá történik az adóbevallások kitöltése, hogyha ezt elektronikus úton tegy, tesszük. Először is meg kell arról győződnünk, hogy pontosan milyen weboldalral van dolgunk. Amikor az administratív feladatok végére érünk, akkor meg lehet erről győződni. Nem kell minden alkalommal külön-külön folyamatokon átmennünk, amikor a, a adóhivatallal kommunikálunk, egyszer elég ezt megtenni. A saját dokumentumaimmal kapcsolatban meg kell arról győződnöm, hogy azt küldöm, amit el akarok küldeni, alá lehet ezt persze írni, de az aláírás nem csak azt jelenti, hogy beleegyezem abba, ami le van írva, egyetértek azzal, hanem azt is el akarom érni, hogy az általam elküldött dokumentumot nem fogják megváltoztatni. Pusztán azért, mert elektronikusan írtam azt alá. Természetesen a partneremtől is várok valamit. Az elektronikus kézbesítés, vagy az időpont pecsét, Ebben az esetben bizonyos határidő kell, hogy teljesüljön. Az előadó is ezt említette az elektronikus közbeszerzés kapcsán. Vannak tehát időbeli keretek, határidők, és ha elektronikus megoldást választunk, akkor biztosítani kell, az kell garancia arra, hogy ezt időben meg fogják kapni, amit küldünk lehet, hogy igazolni kell az időpontot, és jóváhagyásra van szükség. Majd az idők során kiderül, hogy az üzleti tranzakcióval kapcsolatban minden rendben volt-e, és hogyha egy idő után kiderül, eh, hogy eh, a, esetleg a másik fél valamit megváltoztatott. Miért annyira fontos ez a javaslat? Ez, és ki profitál ebből? Minden eh, állampolgár, 13 millió EU állampolgár, és a kormányok mindenek előtt eh, mindenkinek kényelmesebbé válik a helyzet, eh, elsősorban a fogyasztóknak és a vállalatoknak lesz könnyebb a helyzete, de ne feledkezzünk meg az igazgatási folyamatokról sem, ezeket is áramvonalasítani lehet, és a közigazgatási eljárások, vagy egyáltalán ami a bürokrácia, ott sok mindenre egyszerűsíthet. A, nézzük meg, hogy melyek a legfontosabb cikkekek, amik miatt ez a szakbizottság rendelkezik valóban hatáskörrel. Az egész csomagot kell együtt néznünk, és örömmel hallottam az előadótól, hogy hivatkozott más olyan részekre is, amelyek már nem feltétlenül az IMCO kizárólagos hatáskörébe tartoznak, de amelyekkel kapcsolatban szintén fontos az együttműködés, itt a bizalmi szolgáltatások, szabad mozgása, a kölcsönös elismerése, illetve elfogadása, és persze az emberi jogok kérdésével is foglalkoznunk kell. A rendelet alapvető követelményeket fogalmaz meg, eh, minimális eh, elveket, eh, és majd a technológiai részletekkel ezeket ki kell, ezeket ki kell tölteni. Fontos, hogy mindennek az alapját normák, szabványok alkossák, és a rendeletben tulajdonképpen azt is biztosítani szeretnénk, hogy ha megszületnek a szabványok, akkor azok mindenki számára hozzáférhetők legyenek, és a jövőből a jogi fel, vélelemből indulhassunk ki, hogy a rendelet követelményei pontosan körülhatároltak. Az ilyen szolgáltatásokkal kapcsolatban le, lehet, hogy még nincsenek kész a szabványok, és ezért gondoljuk, hogy még akkor is, ha már lesznek szabványok, akkor is szükség lesz, lesz egy rugalmas mechanizmusra, melyet más jogszabályokkal kapcsolatban is bevezettünk, például az elektronikus aláírás irányelven is, ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy a szabványokat idővel lehessen eh, modernizálni, hogy biztosítani lehessen a rendelet rendelkezésének való megfelelést. Eh, mik a bonyoda, mik a problémák? Eh, természetesen a legfontosabb az elektronikus azonosítás kölcsönös elismerése, elfogadása. Ez nagyon fontos eh, a felhasználók, a használók szempontjából is, de jogi személyek eh, szempontjából is. Eh, a rendelkezés nemzeti szint szintű hatásköröket feltételez. Nincsenek jelenleg olyan biztonsági szabványok, amelyekkel kapcsolatban az összes tagállam már megalkotta volna a saját elektronikus azonosító rendszerét de szeretnénk támogatni azt, hogy ezek a rendszerek megszülessenek, és legyen együttműködés, aminek a révén a tagállamok közösen azonos irányvonalat követve létrehozhatnának különböző technológiai projekteket, és ezzel folyamatosan emeljék, növeljék az elektronikus azonosítás elfogadásának, kölcsönös elismerésének a szintjét, biztosítsák az interoperabilitást, hogy a különböző rendszerek jól tudjanak együtt működni, ezt várjuk a rendelet végrehajtásától. A bizalmi szolgáltatásokkal kapcsolatban csak villanásszerűen szeretnék végigmenni a pontokon, szeretnék egyszerűsíteni az elektronikus aláírást, ugyanakkor ezt pontosabbá is, pontosabbá is szeretnénk tenni, pontosítani szeretnénk, hogy mik a minimum követelmények, amelyeknek meg kell felelni akkor, hogy jogilag is határokon átnyúlóan is elismerjék ezeket az aláírásokat, hiszen ebből a szempontból a rendeletnek közvetlen hatása lesz, közvetlenül hatályosul és alkalmazás, kerül alkalmazásra a nemzeti jogszabályokban, de módosításokat a nemzeti jogszabályokban ezután csak akkor lehet végigvinni, hogyha az összhangban van az EU rendelettel. A rendelet elsőbséget érvez e- a belső jogszabályokkal szemben, és ez az elektronikus aláírással kapcsolatban talán le fogja küzdeni ezt a problémát, ami a széttöredezettségből adódott. A tizedik cikk szól a harmadik országokbeli bizalmi szolgálatnyújtókról. Fontos, hogy az ilyen minősített bizalmi szolgálatok szolgáltatásokat és tanúsítványokat is kölcsönösen elismerjék a tagállamok. Van egyfajta olyan elismerés is, ami Európában az nem csak az Európán kívüli szolgáltatókat ismerné el, hanem azt is lehetővé tenni, hogy viszonossági alapon az EU-s szolgáltatók is ugyanezt az elismerést megkapják harmadik országoktól. Az elektronikus aláírások joghatásával kapcsolatban világossá kell tenni, hogy ez csak természetes személyekre vonatkozik, nem jogi személyekre. Jogi célból ott van az elektronikus pecsét, hiszen a jogi személy vagy egy fizikai természetes személyen keresztül irat alá egy dokumentumot, vagy pedig alkalmaz valamilyen eredet igazolást, vagy autent, hitelességi igazolást, és ez az elektronikus számlák esetében is így van. Az elektronikus pecsétekről már több mindent elmondtam, tehát eh, csak jogi személyek eh, használhatják, eh, és az iratok hitelesítésének ez az elektronikus eszköze. Természetesen fontos itt is az időpont, a határidő kérdése. Ez nem könnyű egy digitális környezetben, ugyanis szabályokra van szükség, pontos szabályokra, az a kapcsolatban is, hogy mi az ilyen időpecsétnek a jogi értéke. Mikor akkor időben küldték el a dokumentumot, vagy érkezette meg, tehát itt az időfaktor nagyon fontos, abban a szempontból is, hogy teljesülnek-e bizonyos követelmények. Az elektronikus dokumentum dokumentumok nagyon fontos elemét jelentik az egész csomagnak, ugyanúgy, mint az elektronikus kézbesítés, a bizalmi szolgáltatások esetében be kell határozni, hogy mik azok a jogi követelmények, amelyeknek meg kell felelni ahhoz, hogy az elektronikus dokumentumok jogilag olyan, ugyanolyan értékűek legyenek, mint a papír alapú dokumentumok. Itt mindig lesz egyfajta jogi vákum, amikor az egyik joghatóság alól átkerülünk egy másik joghatóság alá. Viszont arra serkenthetjük a szereplőket, hogy több legyen a szolgáltató, és ami ennél is fontosabb, arra biztathatjuk a vállalatokat, a közigazgatást és az egyszerű embereket, hogy valóban használják az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, és bízzanak az ügyfelekben és egymásban. Remélem, hogy az előadó mindegyik kérdésére reagáltam. Még egy dolog a technológiai semlegesség. Ez az egész dolognak a legfontosabb eleme, a szíve. Ezek a szabványok majd a kötelezettségek teljesítésének alapján fognak megszületni. Az elektronikus aláírás irányelv kontextusában az egyetlen ellenőrzés elve azt eredményezte, hogy több országban születtek például olyan megoldások, mint a smart card, az intelligens kártya. Más országokban viszont egy szerver tölti be ezt a funkciót. Persze mind a két megoldás jó, hogyha jó szabványra épülnek fel, akkor ezek megbízhatóan működnek a felhő alapú technológia alkalmazása, amikor a felhőben történik az aláírás, ezt, ezt is támogatja majd, mint lehetőséget a rendelet. A rendelet több problémát meg tudott oldani. Tagállamok között rendszerint nincsenek formális megállapodások a kölcsönös elismerésről és közös kritériumok alapján, hanem csak az illetékes hatóságok között léteznek megállapodások, ez csak hét országban létezik, ez azért fontos, mert majd látnunk kell, hogy a biztonsági tanúsítás hogyan illeszthető majd az eszközök megbízható működéséhez, de nincs felszerelve minden tagállam arra, hogy fogadjon ilyen elektronikus tanúsítványokat, ennek még nincs meg mindenhol az infrastruktúrája. Köszönöm szépen ezt a rendkívül átfogó és nagyon érdekes, izgalmas előadást, a javaslat rendelet ismertetését. Nagyon alaposan meg fogjuk még vizsgálni, a szöveget. Nagyon helyesen kihangsúlyozta, hogy mennyire fontos ez ahhoz, hogy az egész elektronikus piac eh, sikeresen tudjon működni. Ez számunkra azért is különösen érdekes, mert a kereskedelmi tranzakciók területén, például az elektronikus eh, közbeszerzés, jelenleg ezen is eh, dolgozunk, nagyon fontos kiegészítést jelent ez a rendelet amikor majd tényleg beindul az elektronikus közbeszerzés, és különösen a kis és középvállalatok számára, ez nagyon nagy idő megtakarítás fog megjelenteni, hogyha az dokumentumokat elektronikusan tudják hitelesítetni. Ez tehát az egyik legfontosabb dosszié, amivel foglalkozunk. Valamilyen intelligens kártya, vagy amit ön is említett, az elektronikus személyi, ezek mind borzasztó fontos dolgok, és a csalás elleni, hamisítás elleni biztosítékokról is kell majd beszélnünk. Most pedig az árnyék előadókhoz fordulok, Prendergast asszony. Valóban szeretnék hozzászólni, tisztelt elnök úr, kedves kollégák, köszönöm szépen a prezentációt, rendkívül átfogó volt. És azt gondolom, elnök úr, az ön megjegyzése azt illetően, hogy mennyire fontos ez a tájékoztató, az nem elhanyagolható. Üdvözlöm a bizottság választását a jogeszközök területén, és mivel a 99-es elektronikus aláírási irányelv hatája túl szűk volt, és ez is azt mutatja, hogy rendeletre van szükség. Ez számos jogbiztonsági hézagot bezárna. És azt gondolom, hogy a tegnapi technikai tájékoztató után, ahol megtudhattuk, hogy mennyire sok időt takarít meg az elektronikus szerződéskötés, banki és más szolgáltatások igénybevétel területén ez a téma, azt gondolom, hogy nagy a potenciál ebben a területben az egyszerűsítés és a biztonságosabbá tétel területén és természetesen lehetnek még kifinomultabb módszerei a a csalásnak, azok ellen is remekül fellép ez a módszer. A felhasználók eltérő mértékben tájékozottak informatikai területen, és máshogy is fogadják ezeket az újdonságokat, de el kell követnünk mindent, hogy ne rójunk nehéz terheket a kisebb szereplőkre, különösen a fogyasztókra, hiszen ez eltántoríthatja őket és szükség van a szilárd jó sztenderdek kidolgozására is. Így lehet a társadalomba még egy réteget beilleszteni. És ahogy erre utalt egy kollégám is, a magas biztonságú megközelítéseket idézte, például azt, amit a pénzügyi szektor használ, és az online bankolásnál is ezeket használják. Ezek igen sikeres és szinte hermetikus biztonságot adó rendszerek. Az időbélyegek, illetve az elektronikus levelek biztos, biztonságosá tétele szintén egy olyan terület, amit a, a nagy közönség is fontosnak és értékesnek lát. A dokumentumok és levelek eh, joghatája különösen eh, akkor fontos, amikor a, az elektronikus kereskedelmet ugyanolyan biztonságosra szeretnénk tenni, mint a eh, való életbeli kereskedelmet. Azon szereplők, akik jelen vannak ezen a területen, nem látják a szükségességét az elektronikus azonosító rendszernek a mindennapi munkában, és ez is aggodalomra ad okot. A felülvizsgálat alatt lévő EU-s jogszabályok területén arra kell fókuszálnunk, hogy milyen tapasztalatokat szereztek a tagállami szinten az illetékes hatóságok, és hogy milyen módon feleltek meg a jogszabályoknak. A 12-es cikk szövege első ránézésre eléggé homályosnak tűnik nekem, és amellett, hogy a rugalmasságot biztosítani kell, ezt még biztosan lehetne még tovább javítani. Az unió részéről a megállapodások letárgyalása területén teljesen tiszteletben kell tartani az adatvédelem és a felügyelet elveit. Az Egyesült Államokkal való kapcsolatot illetően pedig szeretném hangsúlyozni, hogy kereskedelmi megállapodás megalapozása során a lehető legmagasabb szinten át kell venni a kibertérben a megbízható identitások Egyesült Államokbeli gyakorlatát. És kérném a bizottságot, hogy különösen óvatosan lásson hozzá ehhez a témához a jövőbeli megállapodás aláírása során. És ez könnyebb lesz, mint a többi terület megoldása, hogyha időben elkezdünk technikai együttműködést megvalósítani. Várom az előadóval és a többi árnyék előadóval való tárgyalást. Ez egy jelentős előrelépés az egységes digitális piac területén. Köszönöm, hogy hozzászólhattam ezen a rendkívül fontos területen. Köszönjük szépen! Nagyon hasznos megjegyzéseket hallottunk és azt gondolom, ez egy izgalmas és kihívást jelentő munka lesz. Kreutzmann úr! Mein Kollege! Köszönöm szépen! A kollégám kért meg, a Krisztián Buszoly kért meg, hogy helyettesítsem, ezt szívesen teszem meg, hiszen árnyék előadó vagyok az illetékes szakbizottságban, Galló asszony is utalt erre, tehát az ITRE szakbizottságban vagyok árnyék előadó. Nem is olyan régen foglalkoztunk utoljára a belső piaci kérdések kapcsán az elektronikus azonosítás kérdésével. Ez mindig is egy prioritást jelentő terület volt. Hogyan lehet olyan digitális szolgáltatásokat nyújtani, amelyekben mindenki bízhat, vállalatok és a fogyasztók egyaránt. Az elektronikus aláírás irányelve, mert elég korán elindultunk a jó irányba. Sajnos látnunk kellett, hogy a nemzeti rendszerek között nagyon sok a különbség. Nehézkes és sokszor lehetetlen a kölcsönös elismerés. Éppen a közelmúltban a közbeszerzési javaslat kapcsán foglalkoztunk az elektronikus közbeszerzéssel, de ez csak akkor működtelme lehet azonosítani az ajánlattevőt, ez ellenőrizhető. Határon átnyúlók tranzakciók során, vagy ügyletek során ez még mindig problematikus, de a bizottság javaslatával most jó úton járunk. Fontos az is, ahogyan említettük, hogy széles körű legyen az elfogadottság, és meglegyen a szükséges bizalom. És ebben az összefüggésben merül fel a kérdés, hogy a notifikált azonosítási rendszereket nem kellene még felülvizsgálni. A rendeletben a különböző biztonsági szintekről van szó, a felelősség kérdésének a nem megfelelő szabályozása sem erősít éppen a bizalmat. Érdekel ez is, hogy gyakorlatban hogyan biztosítanánk a rendszerek interoperabilitását. Kinek kell változtatni a saját rendszerét, és kinek nem ahhoz, hogy két rendszer együtt működhessen. A bizottság még a részleteket szabályozni fogja egy komitológiai eljárás keretében. Itt ez további kérdéseket vet fel, hiszen sok felhatalmazást kell adni a bizottságnak, és meg kell vitatni, hogy tényleg szükség van-e mindegyik felhatalmazásra, hiszen néhány dolgot inkább a jogalkotóknak kellene szabályozni. Végezetül Szeretnék még egyszer arra utalni, illetve arra kitérni, hogy mennyire hasznos lesz ez a polgárok számára. A tranzakciós költségekben a megtakarítás hatalmas lesz, hogyha elektronikus szolgáltatásokat biztonságosan lehet nyújtani. Ugyanakkor beruházásokra, beruházások kapcsolatos döntésekre nem szabad, hogy negatív hatást gyakoroljon ez a jogszabály. Egy példa lehetne a német elektronikus személyi igazolványok rendszere nem notifikálható, de a csúcs technológia az, amit képvisel, az elektronikus pecsét kérdése is egy olyan terület, amit illeszteni kell a nemzeti jogrendekbe. Mint látják, nagyon sok mindenről vitatkozhatunk még, és biztos vagyok abban, hogy nagy hozzáadott érték az európai szabályozás. Köszönöm szépen. A többi árnyék jelentéstevővel kapcsolatban már volt velük egy rövid egyeztetés, de azért hadd mondjak el néhány szót nagyon jól szerkesztett a struktúrájú javaslat. Ez azt hiszem, hogy megfelelően kiegyensúlyozott. Ez tehát a tagállami hatáskör, illetve a központi koordináció között szerintem nagyon jó az egyensúly. Bizonyára elfogadják ezt a tagállamok. Nemrégiben az elektronikus kommunikációval kapcsolatban volt gond, a tagállamok nem igazán szerették volna a felügyeletet központosítva látni, de azt hiszem, hogy ez az, igazi, ez az egyetlen igazi gyakorlati, gyakorlatban is megvalósítható mód. Most viszont eljutottunk abba a fázisba, hogy a kölcsönös elismerés egyes esetekben már jól működik. Ösztönzőket kell létrehozni a tagállamok részére, hogy halandóak legyenek finanszírozni is a dolgot. Ami pedig a folyamatok felügyeletét illeti, felülvizsgálatát illeti, a megbízható szolgáltatások esetében, hogyha a tagállamok kívánják a felülvizsgálatot ellátni, hogyan lehet arról meggyőződni, hogy ez megfelelő színvonalú, hogy valóban foglalkoznak a biztonsági kérdésekkel? Ebben az összefoglalóban nem találtam meg, de nyilván már részletesebben is foglalkozunk ezzel, hogy mi a helyzet a belső piaci információs rendszerre. Ezen, ezen keresztül kommunikálhatnának egymással a felügyeleti szervek, más területeken legalábbis ez a rendszer működik, amikor az IMI rendeletben erről volt szó, akkor pontosan ilyen rendszert használunk, legalábbis így emlékszem. Tehát ezeket a kérdéseket is még kéne vizsgálni. Kicsit talán arra kéne sarkalni a tagállamokat, hogy fektessenek energiát ebbe. Strukturált vagy szervezett koordinációs csoportot kéne felállítani, így könnyebben tudnának és hatékonyabban együttműködni a tagállamok, a biztonsági problémákkal lehetne itt foglalkozni például, illetve a személyes adatok védelmével foglalkozó munkához is kapcsolódik ez. A 15-ös cikkre utalt. Tehát nagyon érdekes intézkedések, lépések vannak itt, és gondolom, hogy az adatvédelmi, adatvédelemmel foglalkozó kollégákat is érdekelni fogja majd kezdődhet azt hiszem a, a komoly munka, és eh, nyilvánvalóan Galló asszony is tesz majd ezért. Hozzá kíván még valaki szólni ehhez? A bizottságnak, Szervidi úrnak van-e még mondandója, mielőtt megadom a szót Galló asszonynak? Igen, igen, elfelejtettem válaszolni a jelentéstevő asszonynak az adatvédelmi kérdéssel kapcsolatban, pedig fontos dolog ez, hiszen ez is bizalmi kérdés. Úgy alakítottuk ki a jogszabálytervezetet, hogy amikor hatályba lép, akkor ez tökéletesen illeszkedik majd a jogrendbe. A kérdés az, hogy mi a helyzet a megbízható szolgáltatók, szolgáltatások szolgáltatáival, az adat minimalizációt emelném ki, ez nagyon fontos védelmi eszköz, erre mindenképpen föl kell hívni a szolgáltató figyelmét, amikor adatokat kezelnek. Még egy dolog, nemzetközi szempontok. A tagállamok hatáskörébe tartozik az, hogy ezzel a kérdéssel a, a, az elektromos azonosítás kérdésével foglalkozzanak. Nekük a feladatuk az, hogy ahogy ennek a módozatait megvizsgálják. Vannak olyan tagállamok, ahol a magánszektorból kerül elő ahol a magánszektor foglalkozik ezeknek a kérdéseknek a megoldásával, ők a, ők a szolgáltatók. Hogyha kötelezővé tennénk a tagállami felügyeletet, akkor azt hiszem, hogy túllépnénk a szerepünkön. Pontosan ezért fogalmaztuk meg úgy a jogszabálytervezetet, ahogy, ahogy azt tettük. A tagállamok, tagállamok döntése az, hogy ezt megteszik és hogyan teszik. nagyon komoly technikai felkészültség kell ehhez, és arra is figyelni kell, hogy a föderatív modellben mennyire működőképes ez, ennek ugye komoly jogi, ehhez komoly jogi keret is kell. Egyébként egyeztetünk az amerikai kollégákkal, az ottani megoldásokat is figyelembe vesszük. A, egyébként elképzelhető az is, hogy különböző jogrendszerek által elismert elektronikus azonosítási módok működjenek egyszerre. Próbáltam ezen részleteket még elmondani, hogy kiegészítsem azt, amit már korábban mondtam. Köszönöm. Galló asszony, lezárná ezt a kérdést, kérdezi az elnök, és kérem ismertesse a határidőket is. Igen, elnök úr. Két dolgot mondanék. Először is köszönöm a bizottságnak a magyarázatot illetve a kollégáknak a hozzászólásokat. Másodszor pedig szeretném pontosítani, hogy a módosítások benyújtásának a határideje május 15-e, ugyanis egy kicsit elcsúszott a naptár, úgyhogy május 15-e. Uh, um, we're going to consider your draft report before then on the 25th. It's 25, Translation on the 4th of April április 25 előtt fogjuk még megbeszélni a jelentését, tehát nagyon sok idejük van, de remélem, hogy bölcsön kihasználják ezt. És július 9-én fogják ezt megvitatni, szeptember 19-én pedig az ITRE bizottság fog erről beszélni. Köszönöm Szervida úrnak a bizottság részéről a prezentációt, és elvileg mindenki kapott egy másolatot a prezentációról, fel fogjuk tenni a weboldalunkra is és így meg lehet nézni kívülről is. Most pedig a mai utolsó napirendi pont következik, ami a bizottságunk véleménytervezete a Jogi Ügyek Bizottságának a határokon átnyúló polgári és kereskedelmi jogviták esetében. Ez az egységes piaci tevékenységek területén különösen a kis és középvállalkozásokat, illetve polgárokat érinti. Az előadónk eh, elkészítette ezt a jelentést, Irigoyen Perez asszony fog eh, hozzászólni. És eh, én is tartok majd egy rövid összefoglalót, de valószínűleg a részleteket el fogom önöknek küldeni írásban. A bizottság részéről Szasztomolyan asszony van itt, ha jól tudom. Így van? Igen. Tehát kiérkezett a bizottságtól? Kérem, mutatkozzon be. Elnézést, elnök úr. Szaj... Szajtom, hogy asszony hát helyettesítem, Zsorom Kariatnak hívnak. Köszönöm szépen. Később majd megtarthatja ön is a hozzászólását. Hans Péter Merisz, hogyha készen van, akkor megkérném, hogy mutassa be a jelentését. Irigoyen Perez asszony is hozzászólhat, és Fox úrtól is várunk még hozzászólásokat, utána pedig a bizottság fog hozzászólni. Rosfor úr. Ő nem szerepel a listámon. hivatalos, vagy csak helyettes árnyék előadó? Hivatalos? Akkor jó. Akkor hozzászólhat. Mayer úr a szó. Okay, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A bizottság február, tavaly február 23-i közleménye az EU per költségtérítési 2004 óta, azaz már lassan 10 éve érvényes jogszabályát egészíti ki. Azért volt erre szükség, mert viszonylag kevés polgár és kevés jogász ismeri az irányelv tartalmát. Szakmai okokból sokaknak azért kellene rendelkezni ismeretekkel, és hogy ez még sincs így van, az több, mint sajnálatos. Ez a költségmentesség, perköltség térítés az európai polgári perrendtartás egyik gyöngyszeme. A bizottság jogosan azt mondja, hogy az európai kísértéki követelésekkel kapcsolatos eljárás jelent lehetősége. nagyon nagy a költségmentességi eljárás szempontjából is. 2009. január 1 -e óta van hatályban ez az eljárás. 2010-ben készült el egy tanulmány, hát nem igazán érthető, hogy ez alatt a két év alatt miért nem született semmilyen eredmény. Fontos az is, hogy a bizottság az irányelv teljes körű átültetését követeli és felügyeli. És három helyen is megállapítja a bizottság, hogy néhány tagállamban, legalábbis bizonyos területeken még mindig nem került sor az irányelv átültetésére. Ez tartalmilag a költségmentesség biztosítását, illeti azután a közokiratok végrehajtását, illetve az úti költség térítéseket. Ez három nagyon fontos téma, és ezért különösen fontos, hogy korrektül ültessék át a tagállamok az irányelvet, hiszen az európai polgárok egy egyre bővülő belső piacon kell, hogy tudjanak hagyatkozni ilyen szabályokra. Ezért szerintem nagyon fontos, hogy szülessenek olyan intézkedések, illetve tájékoztatási kampányok, valamint jöjjön létre egy eh, európai adatpool, eh, egy eh, szakértői bázis amely tartalmazná azt, hogy a tagállamokban kik azok a jogi szakértők, akik a különböző nyelveket beszélik, és is ismernek más tagállami jogrendeket is. Egy sor eljárás jogi jogszabályunk már megszületett, a szerződéskötésre vonatkozóan dolgozunk azon is, hogy jobban értsük a szerződéseket, az európai fizetési meghagyás megszületett, a kézbesítésre vannak különböző szabályok, a tartásdíjra, azután sok eljárás, említett eljárással kapcsolatban szükség van, hogy a, ezen eljárások költségeinek a részbeni vagy teljes megtérítését lehetővé tevő irányelvről ismeretet, tudomást szerezzenek az érintetek. Még a bíróságok sem ismerik ezt, pedig már évek óta kellene, hogy legyenek formanyomtatványaik, amin keresztül a polgárokat tájékoztathatják, és informálhatják őket arról, hogy az európai eljárásokkal kapcsolatban igényelhetnek költségmentességet, eh, vagy a költségek részbeni megtérítését. Minden eljárás kapcsán az elektronikus, az Electronic Trust Service egy eh, rendkívül fontos dolog. Ezt be lehet vezetni, hogy ezzel is eh, leegyszerűsítsük az eljárásokat. Ugye mindig az egyszerűsítésre törektünk, törekszünk a small claims, a kísértéki követelések eljárásán, Japánnál a, nemzeti, a német polgári perrendtartás is jelentősen leegyszerűsödött, de most még mindig azért nagyon sok papír cserélgazdát hat különböző országok között, és itt az elektronikus eljárás nagy segítséget jelentene, csökkentené a költségeket, és felgyorsítaná a e, perköltségtérítési eljárást is. Köszönöm szépen! Iregadon Perez. Muchas gracias, muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy részben osztom Hans Peter Mayer kollégám véleményét, ugyanis kétség sem fér hozzá, hogy az igazságszolgáltatás területén még nagyon sok a dolgunk. Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáfér, hozzáférés, ahol a jogsegély az Európai Unió alapjogi kartájának 46. cikkében is szerepel. Abban az esetben is érvényes, amikor határokon átnyúló perről van szó. A perek határon átnyúló dimenziójához kapcsolódó ügyek is szükségesek ahhoz, hogy a polgárok visszanyerjék a bizalmukat a belső piacban, és csak így lehet a növekedést és a kilábalást serkenteni. 2003-ban minimum szabályokat határoztunk meg az ingyenes igazságszolgáltatásra vonatkozóan, és ez volt az első lépés a fogyasztók bizalmának megerősítésére. Hiszen ebből tudhatják, hogy az Unióban mindenhol kaphatnak jogi segítséget. De ennél nagyra törőbbnek kell lennünk. A szabályokat meg kell alkotni, és javítani kell. Mayer úr, sajnálatos, hogy mennyire hiányoznak az ismeretek azt illetően, hogy a határokon átnyúló perekben ingyenes jogsegére lennének jogosultak a fogyasztók. Az elmúlt hetekben látott napvilágot egy Eurobarométer felmérés, ami kimondta, hogy a a fogyasztóknak mennyire hiányoznak ezzel kapcsolatban az ismereteik. Az, ezt az eszközt jobban meg kell ismertetni mind a polgárokkal, mind pedig a jogi szakértőkkel. A bizottságnak és a tagállamoknak komolyan el kell köteleződniük e kérdés mellett. Másodszor szeretném megemlíteni a gazdasági kritériumokat az ingyenes jogsegélyhez. Ahogy azt a 2003-as irányelv első cikke is elismeri, eh, garantálják, hogy az ingyenes jogsegít azok kapják meg, akik eh, nem tudják teljesen vagy részben eh, fedezni a, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés költségeit. De ennek az irányelvnek az ötödik cikke nem pontosítja ezt, ami homályosra teszi ezt a helyzetet. És ennek eredményeként korlátozhatja az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, és így megsértheti az európai polgárok alapjogát miszerint a joguk van bírósághoz fordulni. Ebben az irányban nyújtottam be módosítókat a tervezethez. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Rochefort. Köszönöm szépen, Rochefort Köszönöm, elnök úr. A bizottság jelentése ennek az irányelvnek az alkalmazásáról igen érdekes, és egyértelmű képet nyújtott. Ennek az irányelvnek az alkalmazását máshogy értékeltük. Nagyon jól sikerült ezt átültetni. Vannak bizonyos különbségek, és Mayer úr jelentésének első pontja ezt nyugtalansággal és egyéb negatív érzelmekkel nyugtázza. Ez egy rendkívül összetett jog, mindenkinek hozzáférést kell biztosítani az igazságszolgáltatáshoz, de ez mégis egy nagyon bonyolult kérdés. Mayer úr egy jó véleménytervezetet készített, és érdekes gondolatokat fogalmazott meg. Ezeket támogatom. Különösen gondolok az ügyvédi adatbázis létrehozására, akik jól ismerik az európai jogot, ezt jó ötletnek tartom. Különösen, hogy az ilyen jogi szakértők kinevezése a gyakorlatban korlátokba ütközött. És ezeknek a jogászoknak az adatbázisa felvet képzési igényeket is, hiszen itt konkrét kérdésekkel kellene foglalkozniuk. Mayer úr azt is javasolja, hogy tagállamonként egy hatóságot nevezzenek ki. Ez egy olyan entitás lenne, ami kezeli ezeket az igazságügyi kérdéseket. Ez valóban csak a minimum lenne, hiszen ezen felül még szükség lenne minden tagállamban két hivatalra, és ez már is nagyon komplikált struktúrát alkotna meg. És az egyhatóság révén lehetne egyszerűsíteni a helyzetet. A felhasználók számára pedig az a minimum, hogy az a tisztviselő, aki tagja ennek a hálózatnak, kellően képzett legyen, és hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy mit várhat a rendszertől. Ami a hozzáférés javítását illeti, természetesen az ezzel kapcsolatos megállapítások is helyesek, még akkor is, hogyha a tapasztalat azt mutatja, hogy sikerült megoldani a problémákat, természetesen ezekre mindig oda kell figyelni és megragadnám az alkalmat az első eszmecsere alatt, hogy feltegyek néhány kérdést az előadónak, hiszen már benyújtott nekünk egy jelentéstervezetet. A hetedik bekezdésben említ egy kérdést, azt, hogy figyelembe kell venni az egyes tagállamokban az eltérő megélhetési költségeket, és ez meghatározó, hogy kiférhet hozzá ehhez a segítségnyújtáshoz. Ez már az irányelv szövegéből is következik. A kérdés az, hogy hogyan lehet figyelembe venni, mik azok az objektív kritériumok, amiket szem előtt lehet itt tartani. Még akkor is, hogyha sikerül az első célkitűzés értelmében kritériumokat kitűzni, akkor is igazolásra van szükség, és hogyha ezt az igazolást egy másik tagállamból kell beszerezni, akkor ez még tovább bonyolítja a helyzetet. És azt gondolom, hogy lehetne egy kicsit pontosabb, hogy milyen dokumentumokat követelünk meg. A nyolcadik bekezdésben természetesen szükség van arra, hogy a tagállamok több erőfeszítést tegyenek az összehangolás érdekében, de nem tudom, hogy Mayer úr miért megy itt szembe a bizottság véleményével. Nem tudom, hogy megegyeztek-e valamivel ezzel kapcsolatban, de nem vagyok benne biztos, hogy minden részletet jól értettem. A tizedik bekezdés végén Mayer úr azt mondja, hogy a nemzeti rendelkezéseket harmonizálni kéne azért, hogy a joghézakokat és a félértéseket elkerüljük A nemzeti rendelkezések harmonizálása egy nagy előrelépés lenne. Valóban erről van szó? Az előadó ezt szerette volna mondani? Mert én így értelmeztem a tizedik bekezdést. Természetesen úgy tűnik, hogy pontosításra is van szükség, hiszen a jelentés teljes mértékben támogatja a jelenlegi tervezetet. Számunkra is ez a legfontosabb, hogy a lehető leghatékonyabb és leggyorsabb munkát végezzük. A Júri Bizottságban is ez a vélemény alakult ki. Köszönöm. Yes, thank you very much. Köszönjük szépen. Az az érdekes ebben a jelentésben, és örülök annak, hogy Májer úr ennek a illetékese. Nos, és nem, van itt valami tehát, ami, amire csak későn figyeltünk fel, hogy mennyire elérhető a jogi tanácsadás a határon átnyúló kérdések, határon átnyúló problémákban, kereskedelmi kérdésekben. Nagyon sok ö, olyan közös dolog, átfedő, átfedésben lévő dolog van, ahol, ahol lehet ahol a jogi tanácsadás használták. Ez talán érdekes lenne számunkra. Az emberek ugye érvényt akarnak szerezni jogaiknak a belső piacon, és ezzel kapcsolatban elég sokat dolgoztunk a múltban. Foglalkoztunk azzal is, és elértük azt, hogy a bizottság kiadjon egy kartát, amely a belső piac ról szól, és ezzel kapcsolatos jogokról. Jó lenne, hogyha erre tudnák utalni a véleményben. Tehát a polgárokkal foglalkozó kérdésekben elképzelhető, hogy ez teljesen más irányba megy, mint ahogy azt a bizottság látni kívánja, talán a bizottság majd erről is beszél, de miután hát ez egy, ez egy imkó vélemény, talán ez hozzáadott érték lehet. Ezt szerettem volna először mondani. Aztán általánosságban. Ez a jelentés a jelenlegi helyzetről szól, A bizottság úgy tünteti a helyzetet, mintha minden normálisan menne, de azért vannak itt gondok, persze a tagállamokon is, tagállamokban is. A gond csak az, hogy nagyon enyhe az aktivitás ezzel kapcsolatban. Talán azért, mert az emberek nem nagyon ismerik ezt a dolgot, de az is azért is lehet így, mert azt a jogi szolgáltatás, az igazságszolgáltatás nagyon nehez, nehezen lehet hozzájutni Nehéz tehát olyan ügyvédet találni, aki ezeket a kérdéseket jól meg tudja oldani, ezért sokszor ezt el is felejtik a polgárok. Nem igazán eh, piaci orientáltságú ez a, ez a dokumentum. A korábbiakban elég sok fogyasztói tájékoztatásról, fogyasztói információról beszéltünk, ennek az ellenkezőjét látom. A bizottság ismertett konkrét tevékenységi lehetőségeket is. Nos, ennek függvényében fontos lehet a mi munkánk, hogy hogyan lehet ezt konkrétan megvalósítani. Szerintem ezt az irányelvet alapvetően meg kell változtatni. Elképzelhető, hogy egyszerűen csak hatékonyabban, aktívabban kell használni. Erre figyeljünk még oda. Ezt szeretem volna mondani, Fox úr nevében. de miután a következő hozzászóló is nagyszerű ügyvéd, valószínűleg jobban ért ehhez, mint az én szerei személyem. A bizottság előtt még valaki van ehhez hozzászólni? Nem. Akkor a bizottság jön. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm az előadónak is nagyon átfogó tervezetet. A legtöbb javaslatát támogatni tudjuk, ugyanis nekünk is ugyanaz a célunk, mint a parlamentnek. Mi is szeretnénk megkönnyíteni az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést minden EU polgár számára. Egyetértek azzal, hogy a mi jelentésünk nem volt tökéletes, nem felelt meg minden követelménynek. Az elnök úr is említette, hiányoznak adatok, például arra vonatkozóan, hogy milyen jogvita esetén lehet kérni ilyen perköltségi támogatást vagy térítést. Eltérő a helyzet a tagállamokban, és nincsenek konkrét statisztikai adatok amelynek alapján el tudnánk dönteni, hogy határon átnyúló, vagy valamilyen belső ügyről van ez szó. Szerintem a gyakorlatban is lehetővé kell tenni azt, hogy a polgárok és ügyvédeik közvetlenül ahhoz a tagállamhoz fordulhassanak, ahol a bíróság van. Ez az irányelv átültetése esetén így lenne. Persze nem könnyű, hiszen az ügyvédi segítség, a fordítás és egyéb költségeknek a megtérítése a cél, hogy költségmentesen hozzá lehessen félni a bírósági eljáráshoz költségek egy részét az egyik hatóság fedezi, amelyik átveszi az ügyet a másik országba, a költségtérítést jóváhagyó bíróság fedezi a költségek másik részét, a fordítási költségeket pedig az illetékes, az ügyet átadó hatóságtól lehet kérni, mármint ennek a költségnek a megtérítését hogyha az irányelvet szisztematikusan alkalmaznák a tagállamok, akkor ez nagy mértékben megkönnyítené azt, hogy a polgárok külföldön is költségtérítést kapjanak, ha pereskednek. Még jogászok sem nagyon ismerik ezt az eljárást, ügyvédek sem ismerik, hogy ez létezik, ez a lehetőség, és ez nagyon sajnálatos, ugyanis például a rövid határidő 15 napot kap csak a hatóság arra, hogy a kérelmet átküldje a másik, a fogadó hatóságnak. És nagyon sok jogot teremt ez az irányelv. Az EU-nak minden bírós, az EU-ban lévő minden bíróságnak joga van arra, hogy perköltség mentességet ítéljen meg, vagy részben térítse a perköltséget és ennek megvan a maga határideje. A bizottság is, is szeretne javítani a helyzeten. Hogy két évig mit csinál, miért nem csináltunk semmit, ez hangzott el. Hát azért ez nem teljesen igaz. Volt egy találkozó tagállami szakértőkkel, ahol is megtárgyaltuk a jelentést, a bizottság jelentését és nem vizsgálták felül az irányelvet, de azt megígérték, hogy javítják majd az alkalmazást. Még visszatérve a véleményre, azt is el kell, hogy mondjam, hogy a bizottságnak nincs hatásköre arra, hogy például előírja a tagállamoknak, hogy egyetlen egy hatóságot jelöljenek ki. Néhány szövetségi berendezkedési országban például különböző hatóságok vannak, például Spanyolországban, Németországban, ilyen federatív berendezkedési országok, és így a tartományokban is vannak mindenhol illetékes hatóságok, szövetségi tartományokban. Tehát hozzá kell illeszteni ezt ahhoz, hogy az adott tagállamokban a perköltségtérítésnek milyen rendszere működik. De egyetértek az előadóval, különösen abban, hogy az Atlasz, az Európai Igazságügyi Hálózat Atlasz portáját aktualizálni kellene. Mielőtt ide jöttem, megnéztem, ellenőriztem, hogy tényleg Eh, hozzáférhetők-e a formanyomtatványok, és nem ütköztem problémába. Megpróbáltam perköltségtérítést franciául kérelmezni, felírtam a nevemet a formanyomtatványra, azután megnyomtam a, a Translation into English, tehát fordítsd le angolra gombot, és ez működött. A rendszer azután ugye le lehetett ezt az egészet menteni PDF-ben, vagy pedig közvetlenül le lehetett küldeni a kérelmet, például az Egyesült Királyságba, vagy az ír illetékes hatósághoz. Lehet, hogy néhány országban vannak problémák, bizonyos számítógépekkel, de ezek olyan technikai kérdések, amelyekről, ha tájékoztatják a bizottságot, akkor ezeket mind informatikai problémákat megpróbáljuk megoldani ez egy jó irányelv. Ez volt az egyik olyan jogi eszköz, amelyet a polgári jogi szabályok közül megvalósítottunk, amit sikerült elfogadni. Most már az európai polgári eljárási jog területén is sok kezdeményezés van, és ez az eljárás fontos lenne, hogy sikeres legyen, ugyanis sokszor 28 különböző eljárás működik, és ezt a közös az eljárást ahhoz, hogy sikeres legyen, egyszerűvé kell tenni, könny- könnyen hozzáférhetővé, és nem szabad, hogy plusz költséget róljon arra, aki igénybe veszi. Most lépéseket teszünk majd annak érdekében, hogy az előadó által feltárt hiányosságokat megszüntessük. Ez egy nagyon hasznos háttérinformáció volt, amit hallottunk. Biztos vagyok abban, hogy Mayer úr a véleményével kapcsolatos hozzászólására fog reagálni. Hans Péter tedd ezt meg, és határidőket is kérünk. Köszönöm, röviden összefoglalva. Köszönöm a bizottságnak, hogy az érveinkre ilyen részletesen kitért, és köszönöm a társ előadónak is a munkát. Gyakorlatilag ugyanazt gondoljuk. Ez egy észszerű, szükséges jogi eszköz, csak miután nem nagyon ismert, nem is nagyon alkalmazzák. Erről elég részletesen beszéltünk. Hát tényleg csak az segít, hogyha lesz egy tájékoztatási kampány, ezt a bizottságnak kellene finanszírozni is, és kényszeríteni a tagállamokat arra, hogy ők is költsenek erre egy kicsit. Ugyanis nagyon sok lehetőséget teremtettünk már meg, és ezek nem ismerik, ezek nem ismertek hogyha nem tudom, hogy egy small claim eljárás kapcsán például 2000 eurót visszakérhet, keresetet nyújtatok be, akkor persze nem fogom kitölteni ezt a formanyomtatványt se, ez sokkal kevésbe, kevesebbe kerül, mint egy normál eljárás. De hogyha nem ismerem ki magam, nem ismerem, például a kísértékű követelések európai eljárását, vagy elmegyek egy ügyvédhez, és azt mondom, hogy spanyol, görög, vagy talán belga ügyről van szó, akkor azt mondták, hogy akkor inkább ott fogadjál ügyvédet. És akkor ezt a 2000 eurót elvesztem, holott az európai eljárás alkalmazva ez a zsebemben maradna. Tehát a legfontosabb a tájékoztatás, és persze további részletekkel ki kell egészíteni a jogszabályt is. Most még csak elemzünk, és még nem nyújtunk be módosító indítványokat arról, hogy még mi mindent kellene megalkotni, de a bizottság elismerte az igazunkat. Tehát nincs ellentmondás köztünk és a bizottság között sőt a bizottság három fontos helyen megállapítja maga is, hogy a e, végrehajtási költségtérítés, e, stb. esetén még e, vannak hiányosságok, de hát már tíz év eltelt, tíz év után már kellene, hogy ismert legyen ez a dolog, és működjön, Úgyhogy most már nagyon energikusan ennek utána kell járni, ezt a small claims eljárás is már négy éve létezik, erről sem tudnak az emberek. Úgyhogy tényleg ezeket a lehetőségeket, amiket megteremtettünk a polgáraink számára, ismerték el tenni előttük. Tudom, persze, hogy nehéz adatokat gyűjteni arról, hogy mondjuk egy bíróság előtt hány ügy van. Nálunk például a mi bíróságunkon, hogy mennyi a hazai ügy és a nemzetközi ügy. Erről nincs igazán statisztika. És ezért nehéz eh, például Németországban, egész Németországban eh, az adatokat összeszedni hogy egy bíróság mennyit költ ilyen perköltség térítésre, hát ezt nagyon nehéz erre adatokat találni. Ami a formanyomtatványokat illeti, itt is lehetne még sokat javítani, hogyha például kitöltök egy formanyomtatványt, és csak PDF formában tudom elmenteni, e, akkor minden dokumentum azonnal ott kell, hogy legyen, mert nem tudom kitölteni a dokumentumot. És ha csak egy információ hiányzik, akkor az egész összeomlik, és akkor ha megszereztem ezt az információt, kezdhetem előről. Sokkal épszerűbb lenne, ha például Word dokumentummal lehetne ezt lementeni, tárolni, és akkor a saját számítógépén az ember ezen dolgozhatna tovább. Elektronikus korrekciókra is van, szükség van, ahol anélkül, hogy az egész rendszert megváltoztatnánk. Tehát kérem a bizottságot, hogy dolgozzon ezen tovább, saját gondolataival, elgondolásaival, technikai lehetőségeivel segítsen javítani a helyzetet. Good. Well, thank you uh, very much everybody. That... Rendben, köszönöm szépen a mindenkinek, a napirend végére értünk. Március 4-én hétfőn lesz a következő ülésünk. 3 órától 6 óra 30 percig lesz egy rövid találkozónk, és ennek az egyik csúcspontja lesz Reding asszony az igazságügyért alapjogokért és polgárjogokért felelős biztos látogatása lesz. Remélem, hogy sokan eljönnek és felteszik neki a kérdéseiket. A belső energiapiac költségvetéséről is beszélünk majd. És mostantól az üléseink állandó része lesz a tárgyalási fordulók előkészítése is. Március 20-án, 21-én lesz az első ilyen forduló wollte nur noch auf die ganz kurze Frist für Änderungsanträge hinweisen. A módosító indítványokkal kapcsolatban február 27-ig lehet csak benyújtani módosítókat, tehát nagyon rövid az idő. Uh, yes, that's right. And... Igen, ebben igaza van. Tehát a március 21-ig eh, kell ezeket benyújtani. Köszönöm szépen, viszontlátásra!